11 óra 30-kor fogjuk megejteni. Következő napirendi pontunk a Swinburne jelentés, helyreállítás és szanálási keret a nem banki intézmények számára. Megadom a jelentéstevőnek a szót négy percre. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés a nem banki intézmények helyreállításáról és szanálásáról szól, és a válságban feltűnt rendszer gyengeségeket közelíti meg, és azokat a követelményeket és változtatási igényeket kéri, amelyek a válság miatt szükségesek. Nagyon keveset tettünk annak érdekében, hogy a piaci intézményeket, infrastruktúrákat megvédjük, pedig ezek pénzügyi struktúrák, és ezeknek a gyengeségét is befolyás, gyengesége is befolyásolja a piaci struktúrát. Azt láttuk, hogy a bankok csődbe menetelénél mi történik, de azt nem tudjuk még, hogy ilyen kritikus infrastruktúrai intézmények csődje, csődje mit von maga után a központi elszámolási clearingházak és a különböző elszámolási elszámolási intézmények pedig rendszerkockázatot képviselnek, például a biztosítók és a vagyonkezelők is. Egy reformot kell elindítani, amely sokkal könnyebben fogja majd, meg, meg fogja könnyíteni azt, hogy központi értéktárak és központi e-, elszámolás eszközét ki tudjuk majd használni, és akkor meg, ez majd lehetővé teszi a jövőben a nagyszámú tranzakciókkal való foglalkozást. A központi szerződő felek és a központi értéktára új rendszer kockázati forrást fognak majd képviselni, ezért el kell látnunk ezeket a megfelelő védelemmel annak érdekében, hogy a központi szerződő felek valóban stabilitást biztosítsanak a pénzügypiacoknak, illetve hogyha ezek csöndbe, csődbe mennek, akkor egy jogilag megbízható rendszert kell felállítanunk, és nekik is el kell készítenünk a helyreállítás és szanálási keretet, illetve a felügyeleti keretet. A jelen, jelentés a napi működés folytatólagosságának fontosságát hangsúlyozza, annak érdekében, hogy az érdekeltek még mindig részt vehessenek a folyamatokban, és hogy ne saját maguknak kelljen a központi szerződő feleknek felelni a veszteségekért, illetve hogy az ügyfelek és a befektetők ne, ne legyenek még nagyobb kockázatnak kitéve. Természetesen hogyha az egyik clearing tag csődbe megy, akkor egy több lépcsős beavatkozásra van szükség. Ezt azonban nagyon világosan meg kell fogalmazni és kommunikálni. A parlament nagyon erős megállapodást és konszenzust kötött. Fontos, hogy a helyreállítás a különböző felügyelő hatóságok felügyeletével menjen végbe. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha megfelelő erős felügyeleti mechanizmusok és hatóságok a helyükön vannak és biztosítanunk kell azt, hogy a vagyonkezelők és a nyugdíj, különböző nyugdíjbiztosítók nem mehessenek tönkre azért, mert a kormányok felelőtlenül viselkednek, és hogyha nem védjük ezeket a pénzeket, illetve ezeket az intézeteket, akkor nem lesz arra ösztönzés, hogy a megfelelő gondossággal járjanak el a pénzintézetek. A központi értékraktárakkal kapcsolatban is vannak fontos feladatok. Ezzel kapcsolatban már tárgyalunk a rendeletről is. A jelentés felszólítja a bizottságot arra, hogy fejezze be az ezzel kapcsolatos jogalkotási munkát, Meg pedig minél előbb. Köszönöm. Non ci sono richieste per il... Köszönjük szépen. Nincsenek spontán felszólalók, ezért Reding asszonynak adunk szót. Madame Swinburne for an excellent Nagyon szépen köszönjük Swinburne asszonynak a kiváló munkát, amely a jelentésben olvasható. Az igaz, hogy a szabályozói kontextus a G20-as szintű szabályozással összhangban áll, hiszen a célunk az, hogy a pénzügyi piacok működését szabályozzuk, és ne az ügyfeleknek, a polgároknak kelljen egy rossz pénzpiaci döntésért fizetniük. Nagyon lényeges a vita is, és a saját konzultációnkon alapulva, illetve a nemzetközi szabályozások mentén egyetértünk abban, hogy ezen a területen a prioritás mindenképpen arra kell helyezni, hogy megfelelő eszközöket hozzunk létre az ügyfelek és a felügyelet felügyeletek, nemzeti felügyeletek, illetve a központi elszámoló szervek között. A G20-as kötelezettségvállalások is ebbe irányba vezetnek, hiszen a származékos ügyleteket is bekívánják vonni a vonatkozó szabályok alá. A jelentésben olvasható pontokat mi is tudjuk támogatni. Gondolok itt arra, hogy EU szinten rögzíteni kell például a szolvencia 2 rendeletben foglaltakat, illetve azoknak az átültetését, és a nemzetközi munkálatok is abba az irányba mutatnak, hogy felmérjük a helyreállítás és, és szanálási keretnek az alkalmazhatóságát. A központi elfálló, elszámoló felek tekintetében különböző mechanizmusokra van szükség, hogy el lehessen oszlatni, szét lehessen oszlatni a veszteségeket, de természetesen hatékonyan és tran, transzparens módon kell eljárnunk, nem veszélyeztetve a szolgáltatásoknak a minőségét semmiképpen nem szabad a CCP központi elszámoló felek szolgáltatásait, igénybevevőket, nem szabad őket elriasztanunk. Éppen ezért minden olyan gondolatot végig kell vennünk és elemeznünk el mielőtt véglegesítjük a szabályozást. Köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk ezt a vitát. Holnap lesz a szavazás 11 óra 30 perckor. Siamo in attesa Most Nibler asszonyt fogjuk meghallgatni az EU űrkutatási politikája témájában, aki késik, de állítólag néhány